Diamo inizio. Kezdjük. Benvenuti a tutti. Mindenkit szeretnék üdvözölni. Tehát még egyszer üdvözlök mindenkit a, az ülésünkön most fejeztük be a koordinátori ülést. A koordinátorok majd tájékoztatnak mindenkit az újdonságokról. Térjünk rá a második napi rendi pontunkra. A jelentéstevőnk a mezőgazdaságot érintő konkrét intézkedésekkel foglalkozott. Andlova úr nem tud csak holnap beszámolni erről, ez a hetes napi rendi pontunk. Ugyanakkor Papusztamkosz úr is ugyanezt kérte, tehát a mezőgazdasági intézkedések a kis, kisebb igei tengeri szigetek javára szintén eltolódik. A hetes és a nyolcast tehát a következő ülésünkre halasztjuk amely november 22-23-án lesz majd. Ha nincsenek további megjegyzések, akkor elfogadottnak tekinthetjük a rendet. Néhány nyelv hiányzik ma a tolmácsolás köréből. A finn, szlovén és a litván. Szeretnék ezért elnézést kérni. szeretném megjegyezni, hogy az interneten mindenki nyomon követheti az ülésünket. Kérem, hogy figyeljenek. Három órakor, a következő ülésen három és hat óra között a környezetvédelmi szakbizottság és az IMCO közös meghallgatást fog tartani a máltai kormány által jelölt új biztossal folytatandó eszmecsere lesz. Az urat Tonio Borgnak hívják. Úgyhogy kérem készüljünk kérdésekkel, amelyek számunkra fontosak. Öt kérdést kap minden frakció. Öt kérdésre kap lehetőséget. A koordinátorok ülésén ezen kívül arról is döntöttünk, hogy elhalasztjuk a szavazást a kap reformról szóló jelentéssel kapcsolatosan, mégpedig január 23-24-éig. Mint ahogy az előző ülésünkön is elmondtuk, nem, akarunk, nem akarjuk az összes kompromisszumos módosítót az összes nyelvre lefordítani, éppen ezért január 23-24-én fogunk szavazni, és ez lesz a végső szavazás a jelentéstevőknek ez szerint kell majd benyújtaniuk a módosítókat, a kompromisszumos módosítókat fordításra. Ennek a határideje december 5-e, még a karácsonyi szünet előtt. És akkor január 23-24-én szavazunk, ez lesz a végső szavazás. Ha döntés születik addigra a több éves pénzügyi keretről. A négyes napi rendi pontunk a szeptember 3-i, illetve a szeptember 17-18-i ülések jegyzőkönyvének az elfogadása. Ha nincsenek megjegyzések, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. És akkor most rátérhetünk az ötös napi rendi pontra, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapra. Luis Paulo Alves a jelentéstevő. Látom, hogy itt van, úgyhogy rögtön meg is kezdhetjük a szavazást a globalizációs alkalmazkodási alapról. Azért szavazunk ma, hogy az illetékes szakbizottság, a foglalkoztatás ügyi szakbizottság a holnapi szavazáshoz már figyelembe tudja venni a mi döntésünket. Először is kérném Alves urat majd, hogy szóljon, de addig is néhány szót a szavazólistáról. Három fajta módosítónk van. Az első csoportban azok tartoznak, amelyek a globalizációs alapból szeretnék kivenni a mezőgazdasági gazdálkodókat. A második típusú módosítók szerint a gazdálkodók benne maradnának a körben, és ennek megfelelően módosulnának a vonatkozó rendelkezések. Harmadsorban pedig vannak olyan módosítók, amelyek nem kapcsolódnak a gazdálkodókra vonatkozó konkrét rendelkezésekről, tehát éppen ezért az előző két típusú módosítóval kompatibilisek. Két csoportos szavazással kezdünk, és ezeknek az eredménye fogja majd eldönteni, hogy arra kérjük-e az EMPL szakbizottságot, hogy vegyék ki a gazdálkodókat, avagy sem. Egy pillanat türelmet kérek. És most megadnám a szót a jelentéstevőnek, miután itt szobeli módosító is szerepel, majd ezt is meghallgatjuk. Luis, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt ugye az EMPL foglalkoztatási szakbizottság számára készítendő véleményről van szó. Végső soron pedig a mezőgazdasági termelők bevonásáról van szó, illetve arról, hogy bevonjuk-e őket az európai globalizációs alkalmazkodás alap hatás körébe vagy sem, de nem ez az egyetlen kérdés, amely ezzel kapcsolatban felmerül. Hiszen mi nem rendelkezünk elegendő felhatalmazással arra vonatkozóan, hogy ezt tényleg befolyásolni tudjuk, és hát a vélemény megfogalmazása során ez nyilvánvalóvá is vált, hiszen itt a szakbizottságban nekünk nem áll módunkban az, hogy a mezőgazdasági termelők jogait és érdekeit itt valóban képviselni tudjuk. Éppen ezért egy, egy olyan jelentés született, amely valójában nem gondol, nem foglalkozik a mezőgazdasági termelők érdekeivel. Itt egyáltalán nem a termelői érdekekről van szó ebben a jelentésben. Itt arról van szó, hogy a mezőgazdasági termelőket nem kívánják felvenni a globalizációs alapról szóló rendeletbe, mivel a valóság másképp fest, éppen ezért ebből a védelemből ők nem részesülhetnek. Tehát ezt szeretem volna elmondani, hogy itt ez az alapvető kérdés, és az én véleményem, az általam megfogalmazott vélemény abba az irányba mutat, hogy hogy mi úgy gondoljuk, hogy ez a rendelet még nincs megfelelőképpen kiigazítva, és át kell gondolni, hogy ezt az alkalmazkodási alapot hogyan lehetne a kap keretén belül bevetni. Elnök, köszönjük szépen, akkor folytatjuk, és megkezdjük a szavazást. Mindenkinek itt van a szavazókártyája. De először Marriott McKinnis kapja meg. Mindenkinek van szavazókártyája, csak nekem nincs, mert ugye hétfő van, kérem, hogy számoljanak be. Va bene, va benissimo. Anche Luis, eh, siamo in buona compagnia. Benissimo. Allora, innanzitutto, attenzione, prima voto sul primo blocco. Eh? Primo blocco Quindi l'emendamento 12. 12-es módosító. Megnyitom a szavazást. Tehát kiszavaz mellette. úgy tűnik, hogy nem működik az egyik szavazógép. Ok, allora dobbiamo contare anche il vicepresidente Seghereschi. Adesso funziona? Akkor Szegreszki urat is beszámítjuk külön, de meg ismételjük a szavazást, tehát kezdjük előről. Tehát megnyitom a szavazást a 12-es módosítóról. Mindenki szavazott? És akinek nincs itt a szavazókártya, azt kérem jelezze. Lezárom a szavazást. és feledkezett meg a kártyára? Kérem, készfeltartással jelez. Egy, kettő, egy ellene, egy mellette szavaz, illetve egy tartózkodás is van. No, against? Ah, against. So it's rejected. It's rejected. Yeah, yeah. Akkor elutasítva. És hát az a végső eredmény, beszámítva azokat, akik nem kártyával szavaztak, a, a elutasítás. No, no. Eh, hát elektronikusan szavaztunk. Csak három képviselőtársunkat külön még hozzászámoltuk, mivel hogy ők nem hozták magukkal a szavazókártyát. Tehát 18-18, éppen ezért 18-18 arányban elutasításra került ez a vélemény. Meg Kines asszony ellene szavazott, a másik képviselő úr me- mellette, a harmadik pedig tartózkodott. 19-19 arányban, tehát elutasítva, mondja az elnök úr. No, okay, anyway, anyway, it's rejected. De mindenképpen elutasításra került, mondja az elnök. És akkor most Rátérünk a 9-es módosítóra. 9-es módosító, tehát Allora, dichiaro aperta la votazione all'emendamento numero... Tehát megnyitom a szavazást a 9-es módosítóról. Biztosak vagyunk abban, hogy nincs túl sok néppárti képviselő a teremben? più Kalinowski per cui finisce 20 a 19. 20-19 arányban szavaztunk. Most megnyitom a szavazást még egyszer a 9-es módosítóról, tehát meg van nyitva a szavazás. Kérem, hogy mindenki szavazzon. Megérész azt. És, és szeretem volna a kollégák szemet tisztázni, hogy a szavazókártyámat használtam most. Tehát meg azt, hogy tehát megtalált a kártyát. Mindenki szavazott a 9-es módosítóról? Akkor lezárom a szavazást. 18-18. Ki nem rendelkezik szavazókártyával? Kalinowski úr. Ellene szavaz Kapulasz úr. Mellette 19-19, Szegreszki úr ellene, tehát akkor elutasítom. Most szavazunk a szóbeli módosítóról. Ki kívánja ezt röviden bemutatni? Nikolászkuk kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. tehát mindenki megkapta a szövegét ennek a szóbeli módosítónak, éppen ezért nem szükséges azt felolvasna, de szeretném elmondani, hogy mindkét szóbeli módosító ugyanazra vonatkozik, méghozzá, hogy itt a kereskedelmi megállapodásokra hivatkozunk, amelyek a mezőgazdaságot is érintik, illetve a mezőgazdasági termelők bevonása a szolidaritási támogatások körébe. Tehát a két módosító erről szól. Rendben, köszönöm szépen. Nikolescu úrnak köszönjük. Kérdezném, hogy valaki a szóbeli módosító ellen kívánne szavazni? Nem. Van fenntartás? Úgy tűnik, igen. Az előadó úr. tehát neki vannak fenntartásai, akkor sajnálom, de az ügyrendnek megfelelően, hogyha van fenntartás, akkor nem szavazhatunk a szóbeli módosítóról. És akkor tovább haladunk. 49-es módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Tehát 49-esről megnyitottam a szavazást. Bezárom a szavazást. Elfogadva. 48-as Luling asszony módosítója, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva, nem is úgy látom. Tízes módosító, az előadótól megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. Oké, Ok, votiamo il numero... Akkor szavazunk most az 54-esre. A következő oldalon megnyitom a szavazás, az 54-es módosítóról. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Akkor következik. Az 56-os módosító. Megkérdezte azt, hogy megnyitom a szavazást. 56 osról szavazott mindenki. Igen, akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik az 59-es Nikolász Gótól Megnyitom a szavazást. 59-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik a 60-as módosító. Megnyitom a szavazást. Kérem mindenki szavazzon, lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik a 62-es módosító Lavia úrtól. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. lezártam, elutasítva. És következik. 63-as molosító patron neves úrtól. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik 64-es módosító Szilvesztre úrtól. Megnyitom a szavazást. 64-esről szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, és elutasításra került. Adesso andiamo al 67, Patraone Vesce. 67-es patroneves kollégától megnyitom a szavazást, tehát a 67-esről szavazunk, lezárom a szavazást. Elutasítva. És akkor következik. 68-as módosító. Megint ezt mondtam, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig szavazunk a 69-es módosítóról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig a 71-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. Most pedig következik a 22-es módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Elfogadva. 23-as. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazat. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 72-es. Megnyitom a szavazást. 72-esről szavazunk. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást elutasítva. Huszonötös. Megnyitom a szavazást a 25-ös módosítóról. Elfogadva. 74 esre szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Elutasítva. 75-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mindenki szavazott? Elutasítva. Most pedig következik. 29-es Lulingasszonytól megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Elutasítva. És akkor következik. Tre. Tre. Tre. dobbiamo votare il tre. A hármas módosítóról szavazunk. Tehát hármas módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Ötös preambulum bekezdés, hármas módosító az előadótól. Mindenki szavazott. Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. Most a 37-es következik Nikolaszkó úrtól. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. Ilyen, first sentence, no, no, no, no, no, no. Where's 12? Yeah, yeah, yeah. It was rejected. So we, 39, yeah. 39. dobbiamo votare 39. 39 módosítóra szavazunk, elnézést kérek, egy kicsit bonyolult ez a szavazólista, megnyitom viszont most a szavazást a 39-es módosítóra, le is zárom a szavazást elutasítva. És akkor következik a 43-as Patrao néves kollégától. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 44-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 45-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most pedig a 47-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Elutasítva. És akkor most szavazunk a véleménytervezet egészéről. Megnyitom a szavazást. Tehát a módosított szövegről szavazunk most. Kérem, hogy mindenki szenteljen nekünk egy kis figyelmet. Ez tehát a végső zárószavazás az így módon módosított véleménytervezetről. Mindenki szavazott? Elutasítva. 16 tartózkodás mellett elutasítva. Non abbiamo un'opinione. Il risultato finale è che la nostra commissione. Tehát az eredmény, a a következőképpen néz ki. A mi szakbizottságunk e, jelentéssel kapcsolatban nem fog véleményt megfogalmazni. Ennyi óriás szó. Elnök úr, csak azoknak a kedvéért, akik elfelejtették elhozni, vagy elveszítették a szavazókártyájukat, újat nem le- tudnak kapni a plenáris terem alatti irodában, azt bezárták. Ugyanis nekem 25 percet betelt ma délután, hogy ezt felfedezzem. Ha másik szavazókártyára van szükségük, akkor a képviselői galambjukakhoz el kell menni. Ott van egy kis asztal a fakkoknál, és ott kaphatnak, ott igényelhetnek új szavazókártyát. Ok, grazie all'onorevole Agnew. In ogni caso il voto è stato chiaro. La no... Nos, köszönöm. A szavazás egyértelmű, a bizottságunknak nincs véleménye, vagy legalábbis nem nyújt be véleményt ezzel a dossziével kapcsolatban. Akkor a hatos napi rendi pontra e, térjünk rá az új belépők ösztönzésére és támogatására irányuló uniós intézkedésekről szóló tanulmány bemutatása következik, hogyha megkérhetek mindenkit egy kicsit csöndesebben a teremben. Üdvözlni szeretném Jesus González rektor urat, a Madridi Független Egyetem részéről, aki be fogja mutatni nekünk ezeket az EU-s intézkedéseket. Hogyha valaki szeretné elhagyni a termet, akkor kérem tegye meg csöndben. De kérem, hogy maradjanak minél, csend, minél inkább csendben. Tehát megadnám az ó, a szót Jesus González Regidor úrnak Különösen érdekes ügy ez a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatos dosszié szempontjából. Az állami jelentéstevők tovább fognak dolgozni majd ezen az anyagon, úgyhogy megadom a szót még egyszer az előadónak, González Rehitor úrnak, és elnézést kérek a bizottság nevében a zaj miatt. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Nagy örömöm, örömömre szolgál, hogy elmondhatom önöknek, hogy milyen kezdeti eredményeket értünk el azon eh, tanulmány kapcsán, amely most zárult, nem most készült tulajdonképpen, azon intézkedésekkel foglalkoztunk, amelyeknek az a célja, hogy ösztönözzék az új gazdálkodók eh, tevékenységi megkezdését, eh, piacra a belépését Európában. Ahogy meg tudjuk, mindannyian, mindannyian látjuk ezt, olyan téma ez, amely megérdemli a figyelmünket különböző okokból. E, ezeket végig fogom venni majd. És olyan téma ez, ami különösen érdekes ebben a pillanatban, amikor a mezőgazdasági politika, közös mezőgazdasági politika új reform szakaszába lépett. E, el szeretném mondani önöknek, hogy mi is a kiindulási pontunk Röviden foglalnám ezt össze néhány adattal, amely szerepel a jelentésben, és elmondom önöknek azt is, hogy nagyon sok statisztikai információ tartalmaz a jelentés országokra lebontva. Ez egy tervezet tulajdonképpen, amelyben a menekültek nem szerepelnek, azonban a végleges szövegváltozatban minden országra lebontva szerepelni fognak Eh, az adatok 20 jó néhány oldalon. Vannak olyan adatok így is azonban, amelyeket érdemes ebben a szakaszban is eh, kiemelni, hogy lássuk mekkora is a probléma, amely szembe kell néznünk. Az első gondolat, amelyet megosztanak önökkel, az az, hogy eh, kevés, túlságosan kevés új gazdálkodó jelenik meg az európai piacon. E, egy, egy ideje e, csökken már a számok, ezt jó tudjuk mindannyian. Csökken a, a gazdaságok száma is, és csökken a mezőgazdasággal foglalkozók száma is az elmúlt néhány évben különösen. E, de leginkább a hanyatlás az a gazdálkodók számában tükröződik. Csak hogy lássuk ennek a problémának a súlyosságát, nem szabad elfelejtenünk, hogy a mezőgazdászoknak az Európai Unióban csak a 6%-a eh, rendek, eh, fiatalabb 35 évnél e pillanatban. Tehát 35 év alatt csak a mezőgazdászok 6%-a fiatalabb. Ugyanakkor az érme másik oldala, a probléma másik eh, oldala az az idősebb gazdálkodók, ugye 55 fölött, akik az európai szinten 25, 55 ot tesznek ki. Ami azt jelenti, hogy meglehetősen nagy a súlya ennek a rétegnek. Nyilván ezt a jelentésnek az oldalon is látni fogják majd. A jelenség és végül, csak hogy egyszerűsítsük a képet, egy olyan indikátort vezettünk be, amely ez a pótlási arányat vezettük be, ugye a holder replacement rate hogy ha valaki abba a tevékenységet, akkor folytatják-e utána a tevékenységet. Itt 15 százalék az arány, ami 2007-es adat, ez a legfrissebb rendelkezésre álló adat az Eurostat részéről. Tehát nagyon komoly problémáról van itt szó, jól ismert probléma ez de talán olyan probléma ez, amely nem kapott akkor nyilvánosságot, mint amekkorát kellett volna, hogy kapjon. E, nincs igazándiból új gazdálkodó nemzedék Európában. Az idősebb gazdálkodóknak e, 65 e, éves életkorukat követően is folytatniuk kellene a tevékenységet ahhoz, hogy minden rendben menjen, azonban el kell gondolkoznunk ahhoz, hogy milyennek a, az oka, mitől ilyen alacsony az utánpótlási ráta. Miért foglalkoznak ezzel a tevékenységgel ilyen kevesen? Nos, ennek nagyon sok oka lehet, ha megnézzük a gazdasági és a szociális társadalmi okokat, akkor alapvetően azt látjuk, hogy három kiemelt tényezőt tudunk említeni, amelyek elijesztik a fiatalokat attól, hogy a mezőgazdasággal kezdjenek foglalkozni. Ezeket szeretném kiemelni. Alapvetően ezek a tényezők együtt fontosak. Nem lehet azt mondani, hogy az egyik fontosabb lenne a másik, kiegészítik egymást. Az elsődleges nehézség az az, hogy nagyon nehéz egy életképes gazdaságot létrehozni, olyan gazdaságot, amely képes fenntartani önmagát gazdasági szempontból. Tehát az életképesség, a viabilitás problémás. Egy olyan farmot, gazdaságot kialakítani, ahol legalább 40 egységnyi gazdasági dimenzió biztosítva van, hogy ez adja meg ugye a minimális fenntarthatóságot. Ha megnézzük, hogy mik a tényadatok, akkor azt látjuk, hogy a legtöbb gazdaság messze nem éri el ezt az életképességi szintet. Emiatt egyetlen nem könnyű ö, ö, a tevékenységet megkezdeni, ettől kezdve nem vonzó ez a lehetőség. Ennek van egy társadalmi vonatkozása is, ez a foglalkoztatással függ össze. Az új gazdálkodók akkor jelenének meg a piacon, hogyha itt legalább évi egy munkaegység biztosítható lenne. És jól lehet az 15 tagú EU-ban az átlag érték itt magasabb, a 12 tagú, az EU 12 adata ezt meg sem közelíti. Tehát nagyon sok olyan gazdaság van, amely a tevékenység révén egyetlen egy munkahelyet sem tud fenntartani egy adott éves időszakon belül. Tehát az új gazdálkodók, az új gazdaságok nem képesek folyamatosan több munkáját fenntartani. Ezen kívül van egy harmadik tényező is, amely ugyancsak meghatározó. Az együtt, hogy összefügg ez a három, az pedig az, hogy nem képesek ezek a vállalkozások megfelelő jövedelemre szert tenni. Nincs meg az az jövedelemszint, amely a gazdálkodásban való megélhetés biztosítaná. Nagyon fontos, hogy um, a közös agrárpolitikának uh, sok köze van ahhoz, hogy uh, a farmagazdaságok képesek-e uh, megfelelő jövedelmet biztosítani, vagy nem. Nyilván mindannyian olvasták a különböző jelentéseket, amelyek az Európai Parlament részéről készültek, és pontosan látják a támogatások helyzetét, egyre nagyobb részt képvisel a támogatás a különösen a kisvállalkozások jövedelmében, egyre nagyobb százalék támogatásból származik. Tehát mi kell ahhoz, hogy új belépők jelenjenek meg? Hogyha ezekhez a támogatásokhoz nincs hozzáférésük, akkor nem lesz vonzó számukra az, hogy eh, gazdálkodni kezdjenek. Az Európai Bizottság a közös agrárpolitika sokáig olyan politikákat eh, valósított meg, amelyeknek az a célja, hogy eh, segítséget nyújtsanak, és bizonyos eredmények születtek is, alapvetően három módon lehetett gazdálkodóvá válni az ember, vagy örökölt egy birtokot, vagy egy korábban, kellett, korábban nyugdíjba vonult gazdálkodó után vette hát az ember az irányítást egy farmon, vagy pedig teljesen új módon érdeklődésnek megfelelően kezdett el valaki gazdálkodni. Nos, a jelenlegi hatályos politikák amelyek ugye meg fognak változni. Leginkább a másodikat tette lehetővé, elérhetővé. Az öröklés, az A kategória, Ugye nyilván, hogyha az ember eh, eh, örököl, akkor, akkor örökli a támogatásokat is, úgymond, tehát azzal nincs gond. Eh, de ha a C-t emeljük ki, amely ugye a vállalkozások, a gazdaságok fejlesztésre vonatkozó beruházásokat támogatja, akkor egy más helyzet. ha megnézzük a BCD kombinációt, akkor egy nyugdíj bevonulás helyzetét, ugye itt az volt a lényeg, hogy a fiatalokat bátorítsuk arra, a fiatal gazdálkodókat, hogy kezdjenek el gazdálkodni, Ez volt ugye a, a, a cég alapító, farm, a gazdaság alapító támogatás beruházási lehetőségekkel, és eh, ugye D pont alá tartozik akkor a nyugdíj bevonulás támogatása. Az ex novo eh, gazdálkodók pedig ugye tagállami forrásokból kaptak támogatásokat. Ez azonban nem működött igazán elég jól, nem és az a támogatási mennyiség, ami rendelkezésre állt, ugyancsak nem volt elég nagy, nem volt túlságosan nagy összeg. Az eredmény minden esetre az, hogy, hogy a kap politikája mindeddig meglehetősen gyengén muzsikát, nem tudott a fiataloknak elég vonzeret biztosítani. És ennek megfelelően nem is reagáltak a fiatalok túlságosan, nem volt elég vonzó ez a lehetőség. Ezt világosan lehet látni a jelentés táblázataiban is. Több mint 3000 új vállalkozó jelent meg a mezőgazdaságban az elmúlt néhány évben, azt látjuk, hogy eh, a változások egy része eh, kapcsolódik a fiatalokhoz, akik megjelennek a piacon, másrészt voltak voltak olyan támogatási formák, amelyek gyakorlatilag kihasználatlanul maradtak. Ez a korai nyugdíjbevonulás kérdése, ott 19 ezer támogatott volt az elmúlt négy évben. Nagyon minimális eredmény ez. És vannak olyan országok az EU12-ben, ahol csak egy országban e, mm, tehát e, koncentrálódik ezeknek az eredményeknek a 80%-a, ez pedig Lengyelország. Tehát egy nagyon törékeny helyzet alakult ki, egy olyan politika, amely amely nem ad lehetőséget igazán az új e, e, vállalkozóknak, mezőgazdasági piacra lépőknek, nem érzik azt a fiatalok, hogy e, érdemes volna ebben a pályával foglalkozniuk. Ehm, ugyanakkor az idősebb vállalkozók sem érzik azt, hogy jó járnak azzal, hogyha idő előtt nyugdíjba vonulnak, inkább folytatják a gazdálkodást a rendelkezésre álló támogatások ellenére. Nos, természetesen születtek jelentések, Szent Akapolasz úr készített egyet például, és ez a jelenlegi helyzetet javítja. A modell ugyanaz, de megerősítése került. Tulajdonképpen itt narancs színnel ábrázoljuk azokat az intézkedéseket, amelyeket megerősítettünk. Az A ugye a jogosultságokhoz a hozzáférést jelenti, ez fontos jövedelemforrás volt. Aztán itt láttunk egy további kifizetést, tehát ez a fiatalok számára lehetőségeket biztosító intézkedés volt. Erről folynak ugye a tárgyalások. A B jelű intézkedés ami az új vállalkozások indítását támogatta. Ezt egy új rendszerre kötöttük össze, amely egyúttal gazdálkodói tanácsadást biztosít. A C is megerősítésre került, itt ugye az üzleti tervek finanszírozásával egészült ki a, a korábbi program. A D pont alatt pedig az volt a cél, hogy egy kis gazdaság jellegű programot indítottunk, hogyha az, az túlságosan kisméretű gazdaságok befejezik a tevékenységüket, akkor egyfajta támogatást kaphatnak. Ez részben kiváltja a korai nyugdíjazás korábbi programját, valójában az a cél, hogy a, nagyon, a túlságosan kicsi és esetleg közepes méretű gazdaságok irányítási költségeit csökkentsük. Tehát a javaslat valószínűleg nem tökéletes, annak ellenére, hogy a nemzeti tartalékok alapján rendelkezésre álló direkt kifizetések terén fejlődés, egyfajta előrelépést láttunk, azonban ez nem átütő. Ehm, Igazándi volt nem meghatározó szereplőzés, és ez az intézkedés is létezett már korábban is, nem kötelező módon, most pedig még van egy hat hónapos határidő is, eh, ami ugyancsak létezett korábban, de megerősítésre került az új változatban. Ezen kívül van egy nagyon fontos kérdés, az pedig maga a föld kérdés. Ez nagyon fontos, a közvetlen kifizetések ugyanis eh, a eh, területtel, földterülettel kapcsolódnak össze. Ez egy szűk keresztmetszetet jelent, elég földdel kell rendelkezni ahhoz a mezőgazdaságban, hogy az ember gazdálkodni tudjon. És hát ezen kívül itt van természetesen a híres kis gazdaságokra vonalkozó program, amely önmagában valószínűleg nem fog elég ösztönző erőt jelenteni ahhoz, hogy a fiatalok gazdálkodni kezdjenek, és egyébként sem ez a célja. Ezzel azonban eljutottunk oda, hogy megpróbáljuk értek, értékelni a helyzetet, a bizottságnak a javaslata eh, nem tökéletes. Eh, az új... Nézzünk egy szélsőséges esetet. Nézzük meg az ex novo eh, helyzetet, amikor valaki teljesen nulláról kezd, itt összehasonlíthatjuk a helyzetet olyan emberek helyzetével, akik más ágazatokban nem találtak munkát, és most a válság miatt próbálnának mezőgazdasággal foglalkozni. Itt azonban elég szűkösek a lehetőségek. A második elem az az, hogy lehetne egy 70 ezer eurót is elérő összeg, ez a health check után 50-70 ezerre változott. Azonban ezt a felső küszöböt gyakorlatilag soha senki nem ér el, az átlag támogatási összeg 40 ezer körül van, hiszen a tagállamok dobják össze úgymond a pénzt, és soha nem ér el a támogatás a maximális lehetőség, maximális összeget. Hogyha valakinek adunk 40 ezer eurót, az nem elég ahhoz, hogy belevágjanak a gazdálkodásba, hiszen nem tudják előre, hogy ez vajon fenntartható lesz-e, kijönnek-e belőle, a költségeiket fedezi-e. Úgyhogy ez sem tökéletes. A modernizáció az nagyszerű program, az viszonylag jó működött. Nero de la modernización. És ezek a csökkentések a korszerűsítés elől vonják el a pénzt, a forrásokat, mégpedig azért, mert ha megnézzük a második pillért, ott 10%-ot vettek el, a fiatalok esetében mindössze 3%-ról beszélünk. A legerőteljesebb elem szűnt meg, illetve csökkent leginkább. És vannak a fiatal gazdálkodók árakra vonatkozó ösztönzők is, amitől szintén nem várhatunk túl sokat. Tehát alapvetően arra van szükség, hogy kiterjesszük és megerősítsük a bizottság javaslatát, más megközelítésre van szükség, egy sokkal ambiciózusabb megközelítésre, és más alternatívákat kell keresnünk. Itt a komplementaritást kellene megtalálnunk. Építenünk kell arra, amivel már rendelkezünk, azt kell tovább fejleszteni. És ennek kapcsán talán érdemes elgondolkodni valami teljesen újszerű dolgon, nevezetesen, hogy a probléma az, hogy kevés fiatal gazdálkodó van. Ez egyébként nem csak a mezőgazdaságra jellemző probléma, hanem egy általánosabb gond. Más területekről is hallunk ilyen panaszokat itt a parlamenten belül is gondolom hallottak ilyesfajta megjegyzéseket, és talán ezt kellene egy kicsikét pontosítanunk. A területi megközelítés szerintem segíthetne azon, hogy orvosoljuk a fiatal gazdálkodók hiányát. És eh, itt eh, három, eh, még egy tényező, egy negyedik tényező is felmerül a hárman kívül, amit már említettem. Ha megnézzük a vidéki területek jelenlegi helyzetét, és azokat a körzeteket, vagy övezeteket úgymond, ahol nincsenek fiatalok, fiatal gazdálkodók, ezt nagyon fontos megtennünk, hiszen itt nem csak arról van szó, hogy tegyük hozzáférhetőbbé a mezőgazdaságot, teremtsünk több munkahelyet, vagy tegyük életképesebbé a mezőgazdaságot, hanem arról is, hogy vonzóbbá kell tenni magát a gazdálkodást. A gazdálkodók tudják, hogy nem tudnak pusztán a mezőgazdasági tevékenységből megélni, sokan csak rész munkaidőben foglalkoznak mezőgazdasággal és más területeken is tevékenykednek, és itt lép be ez a bizonyos negyedik tényező, amit nevezhetünk területi dimenziónak is, kiegészítve az előbb említett hármat. Meg kell vizsgálnunk tehát az intézkedéseket, amelyekkel ösztönözhetnénk az új belépőket. Hát nem csak arról van szó, hogy a fiatalokat vonzuk be a mezőgazdaságba, hanem egy olyan modellre van szükség, ami meghatározza, hogy valaki eldönti, hogy egyáltalán gondolkodjon a mezőgazdaságban. Számos olyan gazdálkod, mezőgazdasági terület van, ahol nagyon alacsony a lélekszám, és különösen a fiatalok hiányoznak, és ezzel rá is térhetünk a következő támogatási rendszerre. Beléphet valaki teljesen új gazdálkodóként, képe, szakképesített, felkészült gazdálkodóként, vagy pedig fiatalként. Lehet, hogy valaki szakember és részben gazdálkodik, és ezeket különböző módon lehet ötvözni. Új gazdaként belépve, akkor a bizottság javaslatát is megvizsgálva az ABCD intézkedéseket, vagy ezekben milyen ösztönzők testesülnek meg. Ha azonban részmunkaidős vagy új gazdálkodóként lép be valaki, független attól, hogy fiatal vagy nem, akkor más intézkedések is szóba jöhetnek, annak érdekében, hogy egy új vállalkozásba fogjon vidéki területen. Úgyhogy itt más lehetőségeket is kínálni kell, nem pusztán a mezőgazdaságra lehet gondolni. Vannak olyan intézkedések, amelyek nem szerepelnek a bizottság javaslatában, azonban részben érintjük ezeket is. Ezért mondom, hogy ez mind kiegészítő jellegű és nem alternatív lehetőség. Nagyon fontos. a fiatalok jövedelmét is megvizsgálni. Hogyha valamilyen támogatást adunk mondjuk az induláskor a fiatal gazdálkodónak, akkor miért nem nyújtunk hasonló támogatást egy már működő gazdálkodónak, hogy maradjon is ott? És lehet, hogy ezzel arra is ösztönözhetnénk, hogy ne csak részidőben foglalkozzon a mezőgazdasággal. Egyébként diszkriminációról beszélünk. Ha én fiatal vagyok, kapok támogatást, ha viszont mezőgazdasági szakemberként akarom folytatni a pályámat, akkor nem kapok semmit. Tehát különböző intézkedések határozzák meg, hogy kik milyen támogatásra lehetnek jogosultak. A líder támogatásról is szó lehet a LIDER program keretében nyújtott támogatásról. Ez nem minden esetben eh, sikertörténet. A LIDER módszer sok helyen igen sikeresnek bizonyult, eh, ezt eh, sokan elfogadják, és ennek tovább gyűrűző hatásai is vannak ugyanakkor nem feleltek meg minden esetben a gazdálkodók, nem aknázták ki teljes mértékben a kapacitást. Azt hiszem, hogy a liderben belül az 5% nem elég. Ez csak marginális hatású lehet. Az új tagállamok is pontosan tudják. lehet, hogy a finanszírozása kapcsolatban is problémák merülnek fel, hogy új forrásokat biztosítsunk új vállalkozóknak projektekhez. Minden esetre ez az intézkedés ennél többre lehetne képes. A kap keretében a második pilléren belül szerintem a G intézkedés a sztár. Ez egy közösségi támogatás, ami azt jelenti, hogy a líder módszert alkalmazzuk, és a FEDER, az ESA, az EGA mind együttesen lépne fel és nyújtana támogatást egy adott területen. Ez egy nagyon erőteljes intézkedés. Ha viszont a rendeletet elolvassuk, illetve a különböző hivatkozásokat, akkor azt látjuk, hogy a megvalósítása ezeknek az intézkedéseknek rendkívül nehéz, rettentő bürokratikus, és ez gátolja a megvalósítást, tehát inkább elvi síkon maradnak ezek az intézkedések, és nem érvényesülnek a gyakorlatban. Lehet, hogy az a regionális alap egy irányba húz, megint másik irányba az essa, illetve a harmadik alap, vagy támogatás. Az 5B területeken igyekeztünk a vidékfejlesztési politikát integrálni a 90-es években. Szerintem most is indokolt lehetne visszatérni ehhez a megközelítéshez. Ma azonban sokkal bonyolultabb a helyzet, mint volt korábban. És itt egy komoly hátrányról is beszélnünk kell a különböző övezetek besorolása kapcsán. Vannak bizonyos intézkedések, jó lehet nem feltétlenül bizottsági intézkedések, hanem a tagállami hatáskörbe tartozók, a H intézkedések. A nemzeti szakpolitikák az egyes tagállamokban, különösen a nagy tagállamokban saját vidékfejlesztési politikával rendelkeznek, és ezeknek be kéne csatolódniuk, vagy csatornázódniuk a közösségi politikába. És akkor most rá is térnék az összefoglalásra. Végül is mit kérünk, vagy mire, mit, mire számítunk, hogy ösztönözzük a fiatalokat? Nem csak arról van szó, hogy a már meglévő intézkedéseket kell erőteljesebbé tenni, hiszen már most is voltak sikerek. Ezzel szemben azt szeretnénk, hogyha egy valós európai szintű vidékfejlesztési politika és agrárpolitika létezne, amely együttesen segítené az új belépőket vidéki területeken. Ugyanis előbb-utóbb azzal kell majd szembenéznünk, nem csak azzal, hogy nem lesznek mezőgazdasági termelők, hanem nem lesznek vállalkozók sem, akik projektekre vállalkoznának. Mint ahogy említettem, a gazdálkodók nagy része rész munkaidőben foglalkozik a mezőgazdasággal, ezt a problémát is világosan kell látnunk. Ők nem úgymond profi gazdálkodók. Természetesen biztosítanunk kell a támogatásokat, de nem csak a mezőgazdaságra kell összpontosítanunk, ugyanis ezzel gyakorlatilag szem elől tévesztenénk magát a valódi problémát, illetve annak lehetséges megoldását. Itt most beszélünk azokról a gazdálkodókról, akik csak gazdálkodnak, és 40-nél kevesebb munkahelyet biztosítanak. A területi megközelítés nagyon fontos, és ezzel a közösségi politikák sem foglalkoznak elő mértékben, különösen, hogyha a kapról beszélünk. Különböző területek vannak, vannak hátrányos vagy kevésbé kedvező adottságú területek, és a regionális politikán belül is megkülönböztetünk a környezeti helyzettől függően különböző régiókat ugyanakkor viszont nincs ezekre irányuló közösségi politikait. alapvetően négy alrégióról beszélhetünk. Ezek elsősorban statisztikai célokat és nem szakpolitikai célokat szolgálnak. A bizottságnak meg kellene kísérelnie egy megfelelő rendszert kidolgozni, és ehhez igazodó vidékfejlesztési politikát. És akkor most elérkeztünk az utolsó Ábrámhoz. Olyan szakpolitikára van szükség, amely a kap intézkedéseit ötvözi, ezeket tovább kell fejleszteni, olyan vidékfejlesztési politikára van szükség, ami kapcsolódik a kohéziós politikához is, olyan vidékfejlesztési politikára van tehát szükség, amely illeszkedik a nemzeti szakpolitikákhoz is. És most nem azokról az országokról beszélek, ahol az EU-nál, a közösségi szakpolitikánál erősebb vidékfejlesztési politikával rendelkeznek. A lényeg az, hogy egy közös keretre van szükség, és ezt nevezzük mi az új európai vidékfejlesztési politikának vagy rendszernek. És ezáltal várhatjuk azt, hogy javul az új belépők lehetősége. Számos táblázat, grafikon, statisztika született a jelentés kapcsán. Ezeket érdemes áttanulmányozni, és köszönöm a figyelmüket. Grazie, grazie, professzor González. Gra- Köszönjük szépen. González professzornak ezt az előadást. Köszönjük szépen e, e, ezen érdekes tanulmány bemutatását, és akkor most átérnek az eszme cserére Bové alelnök úr kért először szót. Igen, figyeltem alaposan az ön megállapításaira. Egyik másik dolog ugyan kimaradt, és hát vannak dolgok, amelyeket statisztikailag nehéz leképezni. Van egy sor olyan európai ország, ahol a, a reálisan létező, a valódi üzemek száma kétszer akkora, mint a támogatott üzemek száma. Tehát vannak olyan országok, ahol ugyanolyan sok támogatott mezőgazdasági termelő aktív, mint ahány támogatásban részesülő mezőgazdasági termelő. Ez Franciaországban és más országokban is így van, és ezáltal meg kétszerezhetjük az érintett mezőgazdák számát. És ez ugyanakkor problematikus is teszi a kérdés, hogy ez ugyanis azt is mutatja, hogy a támogatás tulajdonképpen nincs igazán azokra szabva, akik eddig ugye nem részesültek támogatásra. Kérdés, hogy ők hogyan ö, jutnak támogatáshoz, illetve hogyan jutnak földhöz. E tekintben nincsenek európai szabályok, ezek nemzeti hatáskörbe ö, tartoznak, és hát a, a föld ára is nagyon-nagyon különböző. Akár tulajdonként, akár bérletként történő hozzáférés a ez nagyon nehezen biztosítható. Tehát kérdés, tehát, hogy hogyan lehet földhöz jutni, és hogyan lehet aztán ezt továbbadni, hogyan lehetne ezeket a folyamatokat leegyszerűsíteni. Az egyik komoly problémát ugye az is jelenti, hogy hogyan lehet a, a feladott mezőgazdasági területeket, üzemeket továbbadni, átadni. A mezőgazdasági ágazatban nagyon-nagyon alacsony a nyugdíjak mértéke, éppen ezért a mezőgazdasági termelők tovább dolgoznak, tovább részesülnek támogatásban, és így ö, több forráshoz jutnak, mint amihez nyugdíjazottként jutnának. Aztán egy harmadik tényező, ami szintén nagyon fontos, az az, hogy amit mondtam, itt nagyon sok gazdasági üzemet át kellene, tovább kellene adni, és olyan magasak az elszükséges befektetések, hogy egy újonnan, egy, egy, a mezőgazdaságba érkező, egy kezdő mezőgazdasági termelő számára nagyon-nagyon nehéz ezt a forrást összeszednie, és megélnie aztán a mezőgazdasági termelésbe a kapitalista modellek tulajdonképpen ugye ezt írják le, hogy hogyan lehet továbbadni az üzemeket, de igazából a valóságban nagyon kevés üzemet sikerül eredményesen átadni, és ezekre a problémákra szerettem volna felhívni a figyelmet elnök. Köszönöm szépen, és azért most pedig Deszú kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönjük az értékes információkat. Ezek az információk megerősítik azon nézetemet, mi szerint Brüsszelből nem szabad ugyanolyan módon reagálnunk valamennyi európai területet, Tehát eh, Európa túlságosan is színes és eh, különböző ahhoz, hogy Brüsszelből egységes programot tudjunk kidolgozni. Ez Németországban is így van. A fiatal gazdák minden eh, bérletbe kiadott hektárnyi földért veszekednek. Hogyha Bajorországban a fiatal mezőgazdákat támogatásban részesítenénk, akkor itt a bérleti díjak még inkább a magasba szökkenének. Az elmúlt években e- itt már százszoros emelkedésről beszéltünk, tehát ezt muszáj lenne csökkenteni, hiszen a fiatal gazdák számára nálunk olyan éles a verseny, hogy egész egyszerűen nincs elegendő föld, amelyhez hozzájuthatnának. És hogyha itt a parlamentben vagy a szakbizottságban a Csiolos biztos úr féle javaslatot elfogadnánk, miszerint 7%-ot, 7 et a földterületeknek vonjunk ki még a termésbe, akkor még inkább emelkedne a földek ára, és a fiatal gazdák egyáltalán nem tudnának már földhöz jutni. Éppen ezért azt gondolom, hogy célzottan kell felépni. Én nem akarok most olyan területekről beszélni, ahol, ahol nagy problémák vannak, csak annyit szeretnék elmondani, hogy Brüsszelből ezt nem tudjuk megoldani. Brüsszel támogatásával nemzeti programokat kell kidolgozni, amelyek az adott helyzetre szabottak. Máskülönben a fiatal gazdák kilátásait semmisé tesszük, hogy számukra most már teljesen érdektelennél fog válni a mezőgazdasági termelés. Ahonnan én jövök, ott a mezőgazdasági termelés mellett 70% van a gazdák más bevételi forrása is kell, hogy rendelkeznek nagyon kevés a 35 év alatti gazdák száma. Az én régiómban alig-alig vannak ilyen fiatal gazdák. Én ismerek olyanokat, akik 20 régebbi üzemet, üzemben termelnek, és a fiatal gazdák egész egyszerűen más területekre távoztak, ahol jobb bevételhez jutnak. Itt nem szociális problémákra beszélünk, itt nagyon különböző eltérő problémák merülnek fel Európa különböző régióban, éppen ezért a brüsszeli mindenki számára kidolgozott program egyszerűen nem működik. Nemzeti hatáskörben kellene maradni, hogy megfelelő megoldásokat tudjunk találni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Albert. Egy new kolléga kapja meg a szót. Thank you. Elnök úr, köszönöm Szeretném megerősíteni, amit eh, kollégánk mondott egyrészt. Itt van az Európai Unió, ami azt mondja, hogy vonjuk ki a földet a termelésből, másrészt ugyanezek az emberek azt mondják, hogy több eh, emberre van szükség a mezőgazdaságban, és ez a kettő valahogy nem eh, egyeztethető össze ami a vállalkozó gazdálkodók száma ugye csökken, azonban a földterületek mérete nem csökken gyakorlatilag arról van szó csak, hogy olyan technológiákat használunk, amelyek következtében kevesebb kézi munkára van szükség, kevesebb emberre van szükség a mezőgazdaságban. Másrészt ugye <clears throat> véleményem szerint korábban nagyon könnyű volt, még 40 évvel ezelőtt tehenészettel, tejtermeléssel foglalkozni, a piac ehhez képest nagyot rontott a helyzeten. Ugye a termelés korábban kézi munkával működött. Én is foglalkoztattam embereket, akik krumplit vetettek és takarítottak be, ez is megszűnt. Amikor arra beszélünk, hogy hogy lehet a gazdálkodást elkezdeni, hát hogyha az ember nem gazdálkodó maga, akkor be kell házasodni. Nagyon sok olyan pár van, ahol van egy lánya gazdálkodó párnak, hozzá el kell venni feleségül a parasztlányokat, és el kell kezdeni kapálni. Ezen kívül van egy másik módszer is, hogy a gazdálkodók egyre idősebbek és egyre kevésbé képesek a munkát elvégezni fizikailag, magukhoz fogadnak egy, egy bérfejőt, vagy egy segédet, aki szépen lassan átvesz az üzletet. Új-Zélandon például ez tipikusan így szokott történni. Nos, a munkerő piac szempontjából itt azt látjuk, hogy bizonyos fajok pusztulásnak indultak betegségek miatt, ezeket újra, ezeket pótolni kell olyan fákkal, amelyek nem betegek. Vannak olyan fa típusok a világszerte, amelyek nem kapják meg ezeket a betegségeket. Miért ne lehetne ezeknek a genetikáját átültetni de hogyha valaki elkezdene aggódni, hogy ez genetikai módosított fafaj lenne, akkor felhívnám a figyelmüket, hogy a fát nem eszük meg. Minden esetre azt a gondolatot adom át önöknek, hogyha támogatni szeretnék a mezőgazdaságban az embereket, akkor valami hasznosat csináltassanak velük, például ültessenek velük fákat a kihaló félben lévő fafajok helyett. Luis, Luisnak adom meg a szót, mondja az elnök aztán kapod a Santos úr, és aztán Schmidt úr. Obrigado, Paulo. Eh, eu queria agradecer ao professor... Köszönöm szépen, Paulo. Szeretnék köszönetet mondani Rehidor úrnak, nagyon hasznos munkát végzett a tárgyalás ezen szakaszában hasznos ez a munka nekünk, olyan pillanathoz eh, értünk, amikor konkrét javaslatokat kell az asztalra tenni és megvitatni. Ugye vannak szabályozási javaslatok, a jelentéseinkben is olyan javaslat csomagokról beszéltünk, amelyek arra törekszenek, hogy a fiatal gazdálkodók tevékenykedés, tevékenykedni kezdjenek, ezt az életpályát választák az első pillér hatáján belül. Eh, hogyha veszük például a direkt kifizetések, közvetlen kifizetéseket, és annak a kiegészítését, a, a a fiatal gazdálkodók számára. Született olyan javaslat, hogy ezt az új gazdálkodókra is kiterjesszük. Szeretném megkérdezni Rehitor professzort eh, eh, azzal kapcsolatban, hogy még nem találtunk igazi jó definíciót arra, ehm, és talán a tagállamoknak kellene ezt meghatározni, hogy hogy is határozzák meg az új gazdálkodókat egy új gazdálkodó az, aki korábban soha nem gazdálkodott a mezőgazdaságban, de olyan ember is lehet, aki mondjuk tíz évvel ezelőtt gazdálkodott, vagy időszakosan korábban, néha a múltban gazdálkodott. Feltétlenül ösztönzést kell találnunk az új gazdálkodók számára. 40 év alatt például. Úgyhogy nagy örömömre szolgál, hogy egy kompromisszum felé haladunk ezen a területen. Ezen kívül összefüggések vannak, ugye, ahogy úr is mondta, a nemzeti politikák és közép Európai Uniós politikák között fontos, hogy egyfajta rugalmassággal összegyeztessük a kettőt, hogy a tagállamok saját konkrét jellemzőknek megfelelően tudják alkalmazni a normatív közösségi kereteket, hiszen minden országnak mások a szükségletei, és ezért a vidékfejlesztés keretein belül bizonyos rugalmasságra van szüksége tagállami szinten annak érdekében, hogy az intézkedéseket a sajátosságaiknak megfelelően tudják eh, eh, alkalmazni, hiszen egy ilyen országban, ahol nem öregszik a népesség, ott nincsen szükség eh, az ezzel kapcsolatos intézkedésekre. Más országokban, eh, ahol idősebbek a vállalkozók, eh, ott nyilván ennek megfelelően kell alkalmazni a lehetőségeket. Rehidor úr azt mondta például, hogy eh, úgy gondolta, hogy a javaslatok nem kielégítőek, hiszen nem veszik figyelembe azokat a fiatalokat, akik vidéki fiatalok, de nem mezőgazdászok, nem mezőgazdasággal foglalkoznak, Nos, lehetőséget kellene biztosítani olyan beruházásokra, amelyek nem mezőgazdasági jellegűek, ugyan akkor összefüggenek a mezőgazdasággal valamilyen módon, tehát a több lábon állást lehetne biztosítani azon gazdálkodók számára, azon üzemek számára, amelyeknek nincs eddig jövedelme egyfajta tevékenységből ahhoz, hogy méltóan megélhessenek. Ezért szükség lenne olyan lehetőség Európában, amely nem mezőgazdasági kiegészítő tevékenységeket támogatna. Köszönöm szépen, hogy áttekintette ezeket az adatokat, és elmondta az előzetes eredményeket. Meggyőződésem, hogy a parlament meg fogja találni eh, azokat a javaslatokat, amelyek a jelenlegi tárgyalási kereteken belül lehetővé teszik a bizottsági javaslatnak a tökéletesítését, hiszen súlyos problémáról van szó, nagyon sok európai régióban fölmerül ez a probléma, és ahogy ön is mondta, ez jelen pillanatban igazi kihívás jelent a népesség mezőgazdasági dolgozók öregedésével kapcsolatosan. Az is elhangzott, hogy olyan ez, mint egy erdő, amelyben nem kell neki új fiatal fácskák, hogyha ha egy vállalkozásban nem jelennek meg új fiatal vállalkozó gazdálkodók, akkor, akkor nem fog illetve maradni a vállalkozás. President, thank you. Uh, I'm Köszönöm. Luis, uh, having explained... Köszönöm szépen uh, a magyarázatot, hogy hogyan haladnak a dolgok. Ugyanakkor viszont elnézést is szeretnék kérni, hogy egy kicsit lazán öltözöm. Múlt héten Brazíliában, Paraguayban vizsgáltam a gazdálkodókat, a mezőgazdaságot, és azt hiszem, hogy az öltönyömnek annyira tetszett ez a helyzet, hogy még egy pár nappal megtoldotta az ott tartózkodást. Az új belépők, a fiatal gazdálkodók problémája számomra majdhogy nem ugyanaz a probléma. Itt senki nem szeretné meggátolni sem az új, sem a fiatal vállalkozókat, de hogyha a föld birtokhoz jutás, vagy a földbérlet lehetőségét megvizsgáljuk, ez önmagában is már egy piac, és én azt hiszem, hogy itt mi elsősorban a tünetekre koncentrálunk, és nem a kiváltó okokra. A földreform számos országban komoly problémát jelent, és EU szinten egyáltalán el sem kezdhetünk erről még gondolko- gondolkodni. Úgyhogy szerintem a jogosítványokról, azokhoz való hozzáférésről kellene beszélnünk a történelmi jogosítványokra összpontosítunk-e, vagy pedig esetleg valamilyen kontraproduktív ösztönzőkről. Nem kerít, teremtünk-e kontraproduktív intéz, ösztönzőket, amivel olyanokat is ott tartunk, akik egyébként nem folytatnának ilyen tevékenységet. Nem kockáztatjuk-e ezzel hogy ugyanazt a hibát elkövetjük a jövő generáció számára, és becsukjuk előttük az ajtót. Azt hiszem, hogy azonban még nem túl késő változtatni sokkal nagyobb össz, sokkal inkább arra kellene összpontosítani, hogy milyen jogosítványok vannak. Engem elsősorban az foglalkoztat, hogy itt kompromisszumot kell kidolgozni, és az okokkal foglalkozni, nem a tünetekkel. A fiatalokra irányuló rendszerek feltételezik, hogy a fiatalok hozzáférnek a kellő pénzforrásokhoz vagy a földhöz, hogy egyáltalán belefoghassanak a gazdálkodásba. Én nem azt mondom, hogy nem a jó irányban haladunk, de szerintem a cél megfogalmazása nem, nem a legtökéletesebb. Rendben. Rubik's. Köszönöm. Tas pastāstīja interesanti, vismaz no manas skatījuma par to. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt az előadás. Érdekes volt bepillantani, hogy mi történik a mezőgazdaságban Európában. Én egyetértek az előttem szóló kollégával nevezetesen, hogy nem lehet mindent Brüsszelből irányítani. Én Letországból jövök, és látom, hogy itt Brüsszel mindent megpróbál igazgatni, irányítani, amit szerintem sokkal célszerűbb lenne helyi szinten, vagy nemzeti szinten irányítani. Három lehetőséget említett a piacra lépés szempontjából. Az öröklő, öröklést, a korai nyugdíjazást, illetve az így átvett gazdálkodást, illetve a teljesen újonnan kezdőket. Meg kell nézni, hogy hol vannak lehetőségek, hol van föld. Valakinek az üzemének az átvétele, a generációváltás nagyon fontos. Lett országban hagyományosan a következő generációkra szállt át a gazdálkodás, tehát így hagyományosan családi gazdaságok alakultak ki. Ez azonban meg, úgy látszik, hogy megszakadt, és nem feltétlenül lépnek be az új generációk. Ezek a problémák nálunk elsősorban társadalmi jellegűek, ugyanis egy város sokkal többet tud kínálni egy fiatal számára szemben a vidéki környezettel. Gondolok itt a szórakozásra, vagy az infrastruktúrára, és folytathatnám még a sor. Tehát a kérdés az, tanulmányozták-e, hogy a fiatalok milyen arányban örökölnek földet a szüleiktől százalékos arányban. Szigrészki, poi McGuinness. Szigrészki úr, aztán Marian McGuinness kapja meg a szót. Köszönöm szépen. A közös politika keretében láthattuk a városi politika megerősödését. Arra a következtetésre jut, hogy a kapon belül külön vidékfejlesztési politikát kellene meghatároznunk, és ez a, a ugye a második pillérben létezik már vidékfejlesztési program, de érdekelne, hogy az ön véleménye szerint ez a program mennyiben fedi le a vidék ki politikát, és milyen hatással jár ez. Ugye most a klímaváltozással kapcsolatos kérdésekre is kiterjed már ez a program, és a mezőgazdasági termelés befektetésének támogatásával mennyire sikerül eh, kibővíteni a termelést. Egy másik kérdés. szükség lenne arra, hogy a nemzeti politikákon belül konkrét intézkedéseket fogalmazzunk meg, amelyek kifejezetten vidékpolitikai célokkal bírnának. Az élelmiszer termeléssel kapcsolatos kérdéseket, illetve a, a, a vidék fejlesztési politikát, tehát külön lábakra, alapokra kellene helyezni, a vidékfejlesztési politikákat nemzeti hatáskörben a vidék, az adott vidék fejlettségének függvényében kellene meghatározni. Szükség van arra tehát, hogy a vidék fejlesztési politikát ezen túl ne közösségi szinten, hanem, hanem tagállami szinten határozzuk meg. Aztán egy másik probléma, ugye a a föld területeknek az átadása különböző tagállamokban más-más tapasztalatokkal rendelkeznek. Van, ahol nagyon jól működik a földbeleti rendszer, de vannak olyan országok, ahol nehéz ilyen rendszereket kidolgozni, itt a saját hazámat is említeném, ahol a földbérlet formái egyáltalán nem elterjedtek és nem formalizálta a föld bérlése, bérveadása. És alapvetően mit kellene tennünk annak érdekében, hogy, hogy valóban bekövetkezzenek ezek a mélyreható változások a mezőgazdaságban, illetve a vidékfejlesztésben. Ugye a szövegek, amelyeken az előadónk dolgozik, amelyhez rengeteg módosítót benyújtottunk. Ez egyfajta, ez a reform, ez egyfajta vízió, vagy ez csak reakció a jelenlegi helyzetre, vagy a jelenlegi vidékfejlesztési mezőgazdasági politikának egyfajta indoklásaként érkezve. Meredasszony, és, én szeretnék utalni azokra a fiatal ír gazdakra, akik itt hátul ülnek, szeretném őket üdvözölni, itt, és én örülök, hogy ők is ezt az esmetcserét itt végighallgatják a hátsó sorakba. Az előadó ugye éppen érintette azokat a módosítókat, amelyet a fiatal gazdákkal kapcsolatban kidolgoztunk, és úgy gondolom, hogy a parlamentnek valóban támogatnia kellene a fiatal gazdákat. Úgy gondolom, remélem, hogy ebben egységesek vagyunk, és az az új onnan belépő gazdák lehet, hogy másik kategóriát képviselnek, de ők nem ellentétesek egymással. Úgy gondolom, hogy uh, szükség lenne az, hogy nemzeti szinten mindkét kategóriát támogatni tudja. Itt ugye a mezőgazdaságon belüli pénznek a, az újrahasznosítására beszélünk, hiszen új forrásokkal nem rendelkezünk, ezt fel kell, el kell ismernünk, tisztán kell látnunk ezt a tény. Eh, a költségvetési korlátokon belül kell ugye eh, ezt megvalósítanunk. A következő felvetésem pedig arra vonatkozna, hogy hogy az egyes tagállamokban ugye különböző problémák merülnek föl, de ez kolléga hogy a Bajorországra beszél, ahol valójában nincsenek igazán nagy problémák. De ha megnézzük, hogy mit történik az egyes tagállamokban, azon tagállamokban és ahol egyszerűen nincs pénz arra, hogy a bioenergiát és támogassák, amely ugye hozzájárul a földbérlet, a föld árak emelkedéséhez és a, a verseny kiéleződéséhez a mezőgazdaságnak. Ugye ezt talán egy másik eszmecserét kívánna. 2007 ben 2007 számokat látunk, de jelenleg még mindig nagyon kevés a fiatal gazda. Az én hazámban újra élet az érdeklődés a mezőgazdaság iránt, és hát ugye az élelmezés biztonság fontos kérdésé feladat ki, és az elmúlt években úgy tűnik, hogy egyfajta újra éledést látunk a mezőgazdaságban, az élelmiszer termelésben és Egnyú úr észrevételére is reagálnék arra vonatkozóan, hogy, hogy ugye be kellene házasodni egy családba ahhoz, hogy egy gazdálkodó családba ahhoz, hogy földhöz jussunk. Hát nagyon sok tagállamban a kis családok okán egyre több nő is földhöz jut, földet örököl, és hát érdekes lesz azt majd végigkövetni, hogy ez a mezőgazdaságra, az élelmiszertermésre milyen hatással lesz. Az én hazámban, ahol, ahol megvan a szándékot, utat is találnak a megadásra, és sok esetben, amikor a földtulajdonos elhúny, akkor nagyon sokan jelentkeznek, és szeretnék megszerezni ezt a földet, és nekünk politikusoknak azt kell biztosítanunk, hogy a földet megműveljék, és hogy még hogy azok, akik valóban érdekeltek és szeretnének gazdálkodni, azok lehetőséghez jussanak. És hogyha valaki nem jut teletalpú támogatáshoz, akkor sokkal nehezebb bejutni a mezőgazdasági piacra. És hát fontos tény az is, hogy a gazdák számára jobb piacárakat kell biztosítani, és akkor a bevételük, a jövedelmük megfelelőbb lenne, és nem kellene több ösztönzött biztosítanunk számukra, hiszen a jövedelm kilátások sokkal jobban. Ennyire Köszönöm. Grazie Maria de Ranz Garcia e poi Kalinowski. Köszönjük szépen, Mered, És Adi Garcia kolléga. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani professzor úr előadásáért. Természetesen nagy örömöt meghallgatni. Úgy gondolom, hogy igen, nagy fontosságú ügyekről van szó. Azt hiszem, hogy az integrált válasz ezekben az ügyekben rettenetesen fontos hiszen a Rioja az én területem ugye 5B besorolás alá tartozott, hiszen a kettes számú célkitűzéshez csak később jelentkezett, és elég nagy sikere volt, kaptunk EU-s forrásokból támogatásokat, mégis nagyon nehéz volt a bizottsági szakértők számára a készpénz áramlást figyelemmel követni, hiszen pontosan ez az a terület, amelyről a figyelem terelődik a változások idején. Na most, ami a földhöz való hozzáférést illeti, hogyha meghallgatjuk a spanyol fiatal gazdálkodókat, hát az egyik probléma, amivel szembenéznek, az az, hogy az idősebb gazdálkodók eh, nem eh, adják át a gazdaságaikat a fiatalabboknak, mert továbbra is támogatásba részesülnek az EU-tól. Tehát olyan rendszert kéne kitalálni, ami lehetővé tevi azt, hogy azok, akik kiszállnak a vállalkozásból, gazdálkodásból, azok kapjanak valamiféle támogatást, miközben a gazdaság továbbra is aktív marad egy új gazdálkodó kezei között lehető legtisztább definíciókat kellene meghatároznunk, hogy senki ne essen ki a kosárból. Minden esetre ugye említették a vidéki vállalkozókat is, és említeném azt a korábbi bizottsági ötletet, ami a multifunkcionalitás ötlete volt, közvetlen kifizetések eh, is elegendőek voltak itt. Eh, a bizottság jött elő ezzel a multifunkcionális ötlettel, hogy ne csak a mezőgazdaságot lehessen eh, fejleszteni vagy támogatni, hanem más tevékenységeket is lehetne támogatni, annak érdekében, hogy kiegészítő tevékenységként ezek megerősítsék a mezőgazdaságot. Agroturizmusról beszélünk például, és egyéb vállalkozási formákról. Ha itt nem óvatosan járunk el az aktív gazdálkodó fogalom meghatározásával, akkor, akkor gond, gondok állhatnak elő, hiszen a korábbi bizottságok szóhasználatából marad ez itt, és hogyha nem figyelünk oda, akkor, akkor itt lesz, aki két pad közt, a két cég közt a pad alá esik. Nagyon sok ember él vidéki területen, más ágazatokban, van, ahol nagyon fejlett az informatika, van, ahol egyáltalán nem nincs semmi közük az első szektorhoz. És nem biztos, hogy jó lenne vízhangja annak, hogy olyan emberek kapnak kap támogatást, akiknek nincs semmi köze a mezőgazdasághoz, az állattartáshoz, a vidéki életmódhoz. Tehát további problémák keletkezhetnek, például akár csak a jogalappal kapcsolatban is ennek a támogatásnak az a célja, hogy az elsődleges szektorban érjen el változásokat, ha más ágazatokból érkező gazdálkodókról van szó, akkor lehet, hogy más EU-s forrásokból kellene őket támogatni, és nem ebből. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję również panu profesorowi za... Kalinowski kolega, köszönöm szépen, Elnök úr, szeretnék köszönet mondani a professzornak ezzel az előadását. Három alapvető kérdésre szeretnék utalni. Elsőként valami olyasmit szeretnék megemlíteni, amiről csak érintőlegesen volt szó a professzor úr előadásában. A bizottság azt javasolja, hogy zárjuk ki a föld terület 7%-át ökológiai szempontokból. A termelés ezeken a területeken, ez, a termelés majd import fogja kiváltani harmadik országokból. És ezek olyan természetes területek, illetve olyan természetes területekről ugyanakkor beszélünk, amiket majd mezőgazdaságilag fognak hasznosítani. A bizottság ugyanakkor azt is javasolja, hogy csökkentsük a bio az EU-ban, az első generációs üzem, bioüzemanyaggyártást, ami szerintem teljesen nélkülöz minden következetességet. Én lengyel vagyok, ahol nagyon nagy a birtokok töredezettsége, rengeteg kisgazdálkodó van, nagyon elaprózódott a birtokszerkezet, és a mi mezőgazdaságunk szempontjából biztos vagyok benne, hogy egy ilyen rendszer sokkal több kárt okozna, mint amennyi hasznot hajtana. És egy konkrét példát engedjenek meg. csatlakozhat valaki a kisgazdálkodói rendszerhez, ha másfél millió euró a forgalma, illetve 7 hektárnál kisebb területen gazdálkodik. Viszont vannak olyan üzemek, ahol egyáltalán nem folyik tevékenység. Na most, hogyha ezeket is bevonjuk a programba, akkor megkapják a támogatást, de ugyanakkor nem gazdálkodnak. Most függetlenül attól, hogy valaki egy, öt vagy hét hektáron gazdálkodik, akkor ez nem azt jelenti, hogy a rendszer egy egységes általány összeget fizet majd neki. Maga a méret jogosítja fel a támogatásra. Ez hektáronként 200 euró, a 7 hektár esetében ez 140 euró. Nagyon sokan erre azt mondják, hogy ez egyáltalán nem méltányos, ez igazságtalan. És pont az ellenkező hatást váltaná ki. Ugyanis ez arra ösztönözné majd a nagyobb gazdákat, hogy felaprózzák a területeket, hogy jogosultak legyenek a támogatásra. Lengyelországban azt mondjuk, hogy van olyan gazdálkodói csoport, amelyek nem a földdel, földet művelik, vagy nem a földdel gazdálkodnak, hanem a támogatásokkal. És a fiatalok, fiatal gazdák támogatásáról is szó volt, mint új belépőkről. Nálunk Lengyelországban működik a terület alapú kifizetések rendszere, tehát itt a terület határozza meg a támogatás mértékét. Nagyon gyakori az a helyzet, hogy egy fiatal gazdálkodó, aki szeretné bővíteni az üzemét, a birtokát, és mondjuk megvásárolja a szomszéd földjét, vagy abból bizonyos részt, ebből nem következik, hogy a közvetlen kifizetés növekedne a számára. Tehát intenzívebben kell, hogy gazdálkodjon, még akkor is, hogyha van támogatás. Tehát ez egy nagyon komoly gát, és ez azt jelenteni, hogy semmiféle kiút nem kínálkozna fiatal gazdálkodók vagy az európai mezőgazdaság előtt, vagy akár az élelmiszerbiztonság szempontjából. Köszönöm szépen. Tán kolléga, köszönöm szépen a prezentációt. Professzor úr, két kérdésem és egy megjegyzésem lenne. Az előkészületek során eh, elemezték-e, hogy milyen eszközöket alkalmaznak az egyes tagállamok, illetve értékelték-e ezek hasznát? A második kérdésem kapcsolódik eh, José Bové és eh, Tesz kolléga kérdéséhez a regionális sajátosságokkal kapcsolatosan, nevezetesen a mezőgazdasági üzemek meglehetősen tőkeigényesek, különösen az induláskor. És a megtérülés nem különösebben jó, hosszú távra kell lekötni a tőkét, és ez egyre rosszabb lesz, ugyanis a berendezések, a gépek is egyre nagyobbak. Úgyhogy a kérdésem az, hogy a tanulmányában tanulmányából leszűrhetők az említetteken kívül egyéb megoldások az ilyen induló tőke ellátással kapcsolatosan. Tisztában vagyunk mi is a helyi sajátosságokkal, ha a gazdálkodóknak csak 6%-a fiatalabb 35 évnél, ez azt jelenti, hogy 4,5 milliónál többen 55 évnél idősebbek, és lehet, hogy még nem is akarnak kiszállni a gazdálkodásból, ugyanakkor viszont nincsenek fiatalok, akik belépnének. Nagyon kevés országban vannak olyan programok, amelyek segítenék az új belépőket. Interventi, adesso io restituisco la parola al professor Jesus González. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, és González úrnak megadom a szót, hogy válaszoljon, de mindössze csak 10 perce van, nagyon sajnálom, mert egyébként a tolmácsok befejezik a munkát hubiera necesitado los 10 minutos para... Nos, úgy gondolom, hogy több időre lesz szükség 10 percnél, hogy a kérdéseket szintetizáljam, de azért van néhány kérdés, amelyet fontosnak tartok, és amiről érdemes beszélni. Az első az, és a legutóbbi felszólaló idézte is, hogy azért nincsenek fiatalok, mert az idősebbek nem szálltak ki. Nos, hogyha veszik ugye a foglalkoztatás 15%-át, az idősebbek ugye több mint 40%-ot képviselnek, ez a jelentésben is szerepel, és 20 valahány táblázatot tartalmaz az info, a jelentés ezzel kapcsolatban, de jelezni szeretném, hogy nagyon fontos ez a téma, hogy megvan a gazdasági oka, súlyos oka annak, hogy az idősebbek miért nem hagyjak, hagynak fel a mezőgazdasági tevékenységgel. Miért többet keresnek, ha maradnak, és a támogatást megkapják, mint hogyha nyugdíjba mennek. Sokkal többet, jelentős különbség van itt, és nem fognak ezért nyugdíjba menni, mert örökké kapják a támogatásokat. Vannak olyan országok, mint Franciaországban például, ahol eh, vannak eh, egymással összeegyeztethetetlen támogatások, például a nyugdíjbevonalási támogatás mezőgazdaszok számára. Tehát ez a struktúra nem eh, segít a helyzeten. A másik ügy, amit jelezni akartam, ezt a német úr is említette, hogy mindent az Európai Unióból akarunk szabályozni. Nos, egyet értenék ezzel azzal, hogyha akkor, hogyha e, erős vidékfejlesztési politikánk lenne. E, e, ő azonban nem erről beszélt, ő arról beszélt, hogy nem az első oszlopról beszélt, hanem a második pillér kisebb részéről. A második pillér hogyha félretesszük az ágazati, tisztán ágazati pro, ö, ö, problémákat, ö, az agroélelmiszer ágazatot, akkor egy aprócska kis oszlopocska marad csak itt, egy kis oszlopocska, ami magában semmit nem jelent, nem segít. Jelen pillanatban a második pillér, a teljes pak második, 15%-át jelenti csak és a nem mezőgazdasági jellegű kiegészítő tevékenységek támogatása pedig ennek a 15%-nak az alig 10%-a csak. Tehát nincs erős vidékfejlesztési politika Európában. Eh, ami igaz, eh, meggyőzésem szerint az az, hogy Németországban például nagyon erős, eh, Franciaországban is nagyon erős nemzeti vidékfejlesztési politika van. Hollandiára is igaz ez az északi országokra. Spanyolország megpróbálkozott ezzel, de nem sikerült, meg van ugye a törvény, de nincs meg rá a pénz. Mi történik itt? Az történik, hogy a nemzeti vidékfejlesztési politika nagyon fontos, de nem úgy kellene ezt csinálni, hogy mindenki megy a saját feje után és ahány ország annyiféleképpen csinálják, mert nem biztos, hogy így biztosított a közösségi keretekkel való összeegyeztethetőség. Hány cikk cikke van a francia vidékfejlesztési politikának 300 valahány Tehát miről beszélünk? Szükség van arra, hogy egyfajta koherenciát teremtsünk meg Európai Uniós szinten. Aztán itt a téma az, hogy meg tudnánk erősíteni az új gazdálkodók belépését megértem az önök reakcióit, az Egyesült Királyságból származó kollégának a, a válaszát is megértem. Az Egyesült Királyság és Spanyolország meglehetősen alacsony mértékekkel bír. Más országokban viszont sokkal magasabb az értékek tehát miről beszélünk? Arról, hogy igazi problémák vannak közép távon már a gazdálkodók számával kapcsolatban. És nem csak arról van szó, hogy ágazati módon kell nézni a problémát. Nagyon hozzászoktunk ahhoz, hogy azok, akik mezősággal foglalkoznak, vagy a gazdasággal foglalkoznak, azok, azok egyfajta csillátással foglalkoznak a területükkel, de mezőgazdaság nélkül nincsen semmi. Ez egy nagyon fontos elem. Azonban sok zónában az egyéb tevékenységek nem egyszerűen csak kiegészítő elemei a mezőgazdaságnak, hanem, hanem olyan kiegészítők, amelyek abszolút mértékben nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a mezőgazdaság életben maradjon, túlélje, megmaradjon. Ez alapvető fontosságú. A spanyol kolléganőm vetette fel a félemet, hogy honnan finanszírozzuk mindezt. Nos, ha tartanánk Spanyolországban egy konferenciát ezzel kapcsolatban, akkor mindenki föltenné a kezét, hogy az én pénzemhez ne nyúljatok hozzá. De hát nem ez a válasz hiszen hiszen a finanszírozás valóban fontos kérdés, de hogyha nem tudjuk a pakból finanszírozni, akkor más forrásból kell finanszírozni, vagy tagállami nemzeti forrásokból, vagy másonnan. De a kérdés az az, hogyha arról van szó, hogyha közösségi programot akarunk működtetni, akkor közösségi finanszírozást kell találnunk. Nagyon sok különböző program létezik, nagyon töredezett ez a helyzet, és ezeknek mindegyiknek más a, a, a forrása. És ha csak úgy, mint a porcokat a sütemény tetején szórjuk a pénzt össze-vissza, akkor annak nem lesz átütő eredménye. Éppen ezért eh, eh, említjük meg, hogy, hogy eh, ugye 2020-ig kellene ebből, kilá, ebből a helyzetből kilábalni, és 90-es évek állapotánál tartunk. És végül azt szeretném mondani zárszóként, hogy óvatosan járjon kell, amikor a kis vállalkozások és a nagy vállalkozások támogatásáról beszélünk. Ha megnézzük a helyzetet, akkor azt látjuk, hogy az EU12-ben a támogatások átlaga 200 euró fölött van. És ez sokkal kevesebb, mint amit eh, más eh, országokban látunk az EU15-ben. Tehát eh, az EU12-ben, tehát meg kell nézni, hogy mi történik pontosan. Egyre nagyobb azoknak az összegeknek a koncentráció, tehát egyre több pénz megy a keleti országokban. Nagyon nagy mértékben koncentrálódnak a támogatások bizonyos országokban, tagállamokban, és a grafikonok ezt pontosan megmutatják, ha megnézik majd az elkészít anyagot. Mindenki a kis és középes vállalkozásokról beszél, de hát kit érdekel 500 euró, ha csak abból kellene megélnie. Tehát arról van szó, hogy az embereket arra biztosuk, hogy maradjanak meg a gazdálkodásnál. Olyan tevékenységről van szó, amely a gazdaság számára szükséges, a környezet számára szükséges. És elnézést, hogyha túl hosszan beszéltem, elnök úr, de úgy gondolom, hogy hogy egy kicsit szélesebb látókörre kellene eh, átgondolni a vidékfejlesztési politikát. Egy részét a kap alá lehetne sorolni, egy más részét más politikák köré lehetne sorolni, más politikákból elemeket be lehetne hozni a vidékfejlesztési gondolat eh, kalapja alá. Eh, van, aki azt mondja, hogy nem akarjuk a vidékfejlesztést ide kavarni, azonban korábban a vidékfejlesztés nem volt benne a kapban, most meg benne van. Korábban a kohéziós politikában volt benne eh, jelentős változás eh, ez. De miért, erről, miért beszélünk erről most? Azért most beszélünk erről, mert most eh, reformáljuk meg ezt a politikát, és hogyha most kihagyjuk ezt a lehetőséget, akkor 7 év múlva tudunk újra erről beszélni, és addigra már sokat nem leszünk az évek sorában sem. E comunque eh, sono argomenti che la nostra commissione... Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt ez. Olyan ügyek ezek, amelyeket a bizottságunk e, nyilvánvalóan meg fog e, e, vitatni meglehetősen hamar, azonban attól tartok, hogy le kell zárnak most az ülés. Köszönet mindenkinek, aki megjelent. Emlékeztetném önöket arra, hogy, hogy 9 órakor közvetlen kifejezetésekkel foglalkozó jelentéstevők és tevők fognak összeülni, tehát hónap reggel 9-kor kezdődik az ülésük, azonban a bizottság 10-15-kor kezd. Köszönöm és szép estét mindenkinek! 10-15. Sì,